Az elnök. Jó reggelt kívánok, hölgyem és uraim! Elnézést kérek a párvezés késéséért. Nagyon is izgalmas és érdekes vita zajlott. Barózó elnök úr és Lewandowski biztos úr és a politikai frakció vezetői között volt egy izgalmas találkozó. Elnézést kérünk a párbeszés késését, aminek ez volt az oka. De hát nagyon fontos vita áll előttünk,